tevékenységet nem folytat, amely az Európai Parlamenti tevékenységével nem összeegyeztethető. A, még plusz információ, szeretnék arról önöket tájékoztatni, hogy a tanács elnöke Szerdán és én öt jogalkotási szabály, szabályt írtunk alá. A 74-es cikk alapján az eljárási szabályzatnak ezeket a jogszabályokat majd a jegyzőkönyvben fogják megtalálni a mai ülés jegyzőkönyvében. Plusz információ, a zöldek részéről érkezett egy kérés, hogy Philip Lambert a gazdasági szakbizottságba fog kerülni, és Éva Zsolit fogja helyettesíteni. Valaki ezt kifogásolja-e? Nem senki. Akkor ezt a kinevezést elfogadtuk. Hölgyeim és uraim, most pedig rátérünk a napirend megváltoztatásával kapcsolatos kérdésekre. Átnézzük az egész heti napi rendet. Hétfő a szocialisták és demokraták frakciója azt javasolta, hogy Gáló asszony jelentésének rövid ismertetését a szellemi kapcsolatban ezt halasszuk el. Schulz úr kért ezzel kapcsolatban szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A frakciónk már a, az elmúlt heti elnöki konferencián utalt arra, hogy a Gáló jelentés nagyon vitatott saját kezdeményező jelentés itt a parlamentben, ami pedig ennek a jelentésnek a további kezelését illeti, úgy gondolom, hogy ezt mérlegelni kell.